Szeretnék eh, egy bejelentéssel élni. Arról van szó, hogy az Ekon szakbizottság nem kíván egy delegált jogi ektusok ellen eh, felszólalni. Nos, eh, ezt a 24 órás határidőn belül senki sem ellenezte. A 105-ös cikk ötös bekezdése alapján ezt most elfogadottnak tekintjük, és az elfogadott szöveggel együtt holnap június 9-én csütörtökön